Now we've got our co-chair. We welcome... Megérkezett a társ elnökünk, Evelyn Regner. Szeretettel üdvözlöm a Nőgi Bizottság elnöke. És ahogyan elmondtam, az emberkereskedelem elleni hatékony fellépés az egyik legérzékenyebb, legrelevánsabb kérdés, amivel foglalkozunk szakértőket tudunk meghallgatni ezzel a témával kapcsolatban. Többnyire távolról kapcsolódnak be majd a szakértők az eszmecserébe, de ez az egész eszmecsere rendkívül fontos. A célja ennek az eszmecserének az, hogy inputokat adjunk, hozzájáruljunk a végrehajtási jelentéshez, a 2010 2009-től kezdődő időszakban. Ennek az időszaknak a társ jelentéstevője vagyok, ebben idégnél pedig a FAM, a Nőügyi Szakbizottság, Nőügyi Szakbizottság elnöke, aki, mint mondtam, megérkezett, és átadom neki a szót. Köszönöm. Nagy öröm számomra is, hogy társ elnöke lehetek Juan Fernando López Aguilarral együtt a FAM szakbizottság nevében ennek a meghallgatásnak. Az Európai Parlament esélyegyelőségi hetének ez az első rendezvénye. Mindegyik szakbizottság rendkívül elkötelezett, és hát látom, hogy a LIBE különösen az élen jár e tekintetben. Mielőtt megnyitnám a vitát, és saját magam megtartanám az első előadást, szeretnék egy rövid nyilatkozatot tenni a Lengyel Alkotmány Bíróság október 26-i döntésével kapcsolatban a Lengyel Alkotmány a, a, a döntése, amely a sérült magzatok abortuszának a tilalmával függ össze, az egyik legfontosabb döntés az úgynevezett Lengyel Alkotmánybíróság ítéletét maximálisan elítélem, hiszen a lengyel nők gazdasági lehetőségeitől fog függni, hogy esetleg külföldre menve elvégeztethetik-e az abortuszt, ezzel mindenki, vagy pedig akár az életüket kockáztatják. A nő gyűlölet nagyon mélyen gyökerezik, ez is látszik ebben a döntésben, és láttuk azt is, hogy a hétvégén a békés tüntetők ellen milyen erőszakosan léptek fel ezért a szolidaritásunkról biztosítjuk a lengyel nőket, és különböző fellépéseket tervezünk. Ez kapcsolódik a mai témánkhoz október 16-a volt az Európai Unióban az emberkereskedelem elleni nap, és közösen készítünk egy jelentést, amelyben megvizsgáljuk, hogy az emberkereskedelem elleni e, irányelvet mennyire sikerült végrehajtani. Az emberkereskedelem elleni küzdelmet e, az irányelv 20. pont 20. cikke e, kodifikálta, ez két, egy 2011-es irányelv. A bizottság pedig szintén meg fog szólalni még a meghallgatás után, és ki fogja fejteni ezzel kapcsolatban az mondják Nagyon aktuális ez a mostani meghallgatás. A emberkereskedelem elleni küzdelemről a beszámolók majd rávilágítanak arra, hogy a végrehajtási jelentéssel kapcsolatban milyen problémák vannak. Maria Sorayes Rajos szeretném először felkérni arra, hogy Maria Soraya Rámoszt kérem meg arra, aki társ előadó a FEMSZAK bizottságban, hogy tartsa meg a bevezetőt. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Ez a meghallgatás az emberkereskedelem témakörében egy nagyon fontos alkalom és jó lehetőség arra, hogy kiváló, magasrangú szakértőket hallgassunk meg ezzel a bűncselekménnyel kapcsolatban az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség hete van éppen az Európai Parlamentben, ez is növeli ennek a meghallgatásnak a jelentőségét. Az emberkereskedelem emberiség elleni bűncselekmény veszélyezteti az emberek mozgását, megsérti a az emberi méltóságot, és az áldozatokkal kapcsolatban szörnyű eszközöket alkalmaznak, fogvatartás és egyebeket. Az áldozatok leírhatatlan szenvedésnek vannak sokszor kitéve. A legfrissebb adatok amelyeket 2017-18-ban tett közzé a bizottság, megmutatják azt, hogy az ember kereskedelem egy olyan bűncselekmény, amely egyre nagyobb méreteket ölt. Ezért is nagyon fontos, hogy együttműködjünk. És az október 16-i szlógenünk is azt mondja ki, hogy együtt kell működnünk mindenkinek, az Európai Parlamentnek, a civil társadalomnak, a különböző szervezetek képviselőnek, akik ma itt részt vesznek, ilyen például az Europol eh, és eh, az emberkereskedelem elleni tevékenységet végző több számos eh, európai és nemzetközi szervezet. Az irányelv végrehajtását vizsgáljuk. Tudjuk, hogy az áldozatok túlnyomó többsége, több mint 90% nő. És különösen a szexuális kizsákmányolást követnek el ezekkel a nőkkel eh, szemben. Az áldozatok 90%-a, mint mondtam, eh, nő vagy fiatal lány, és eh, a bűnszervezetekhez tartozó bűnözők 70%-a pedig férfi ezzel a bűncselekménnyel szemben nagyon hatékonyan kell fellépni, ezt, ezt ki kell írtani, ezt a e, típusú e, bűncselekményt. Látjuk azt is, hogy három e, dologgal függ különösen össze ez a kérdéskör. Az első a büntetés hiánya. Az emberkereskedők nagy része nem kap büntetést, ez a büntetlenség jellemzi ezeket az eseteket. A második fontos elem a gazdasági nyereség. A kábítószer kereskedelem után a második legnagyobb jövedelmet biztosítja a bűnözők számára. És a hatalmas jövedelmek hatására is egyre bővül az emberkereskedelem. Anonim eh, társaságokat hoznak létre, bűnöző szervezetek, egész ágazatokat átölelő tevékenységet folytatnak. Az érintett áldozatok mint egy fele az Európai Unióbeli valamelyik tagállam állampolgára, de a nyereség, a büntetlenség, valamint az áldozatok sebezhetősége, kiszolgáltat helyzet, három mérvadó tényező, és emellett meg kell említenünk még a, a keresletet, a szexuális kizsákmányolás egyik mozgató rugóját a, ez a szex utáni iránti kereslet is hozzájárul ahhoz, hogy az ember kereskedelem szorosan összefügg a prostitúcióval. Az áldozatok jogait nem szabad szem előtt évesztenünk, kompenzációra, kártérítésre eh, jogosultak az áldozatok, ezt mindenképpen biztosítani kell számukra. Fontos, hogy le tudják küzdeni a, azt a traumát, amit elszenvedtek és ezzel kapcsolatban, hogy ezt leküzdhessék, mindenképpen segítségre van szükségük. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, hogy jelen vannak. Az előadóinknak szeretném mondani, hogy nagyon örülünk annak, ahogyan ők hozzáállnak ehhez a kérdéshez, és reméljük, hogy sikerül egy új stratégiát kialakítanunk az Európai Unióban az emberkereskedelemmel szemben. Köszönöm szépen. Juan Fernández López Aguilárnak adom meg ismét a szót, mint a Libel Szakbizottság elnökének és mostani társelnökömnek. Köszönöm, Evelin. Az Európai Parlament, mint tudjuk, idén először egy európai esélyegyenlőségi hetet tart, a nemek közötti egyenlőséget kívánja előtérbe helyezni az összes szakpolitikai területen. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a FEM szakbizottsággal tartott közös meghallgatás ez függ azzal, hogy, mint mondtam, ez esélyegyelőségi hetet tartjuk meg éppen itt az Európai Parlamentben és megtiszteltetés számomra, hogy én is részese lehet-e ennek a vitának. Első pontban Szeretném is osztani ezeket az aggodalmakat, amelyeket már a kollégáim is említettek, Soraya Rodriguez, a társ jelentéstevőm, is elmondta, hogy a Libe szakbizottság milyen elkötelezett és komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Libe szakbizottság ezt a vizsgálatot még hatékonyabbá teheti és az értékét növelheti, hiszen itt jogalkotási dimenziót tudunk adni ezeknek a kérdéseknek, és jog szabály alapján fellépéseket is így tudunk majd tenni. Az Európai Unióban kell készíteni a 2011-ben elfogadott 36-os számú irányelvnek a végrehajtását a nemek között egyenlőség szempontjából. Ez az együttes ülés, ez a meghallgatás tulajdonképpen egy utolsó lépés azon az úton, ami elvezet addig, hogy az év végéig elfoglaljunk, elfogadjunk egy záró jelentést. Az Európai Parlamentben felhívtuk a tagállamokat arra, hogy a 2011 per 36-os irányelvet hajtsák végre, és a meredékkérők, a migránsok, mint az ember kereskedelem, ember csempészet elsőleges áldozatainak a kérdését is vizsgálják. Itt különösen a nők, sebezhető csoportok, a hotspotokra, táborokba, a menekült táborokba, és el kell menni vizsgálni ezeket az ügyeket. És figyelembe kell venni az összes rendelkezés álló információt, előrehaladási jelentéseket, az emberkereskedelem ellen irányelvet, minden olyan jogszabályt, amely rendelkezésre áll, és koordinált, koherens fellépésre van szükség ezeknek a jogszabályoknak az alapján, során, hogy az Európai Unió valóban hatékonyan meg tudja védeni az emberkereskedőkkel szemben az áldozatokat, a nőket. 2012-ben fogadtuk el az áldozatokra vonatkozó irányelvet, illetve az áldozatoknak járó kártértés kapcsolatos irányelvet. De nagyon nagy ez a kihívás, és ezzel is foglalkozik a jelentés. Az a kihívás különösen, ami a migrációval függ össze, az, valamint a gyerekek helyzetével. A gyerekek jelentik az EU-ban az emberkereskedelem áldozatainak mint egy, mint egy a negyedét. Nagyon kevés áldozatot regisztrálnak viszont nemzetközi eljárások során. Az európai politikának biztosítani kell, hogy minden áldozatot azonosítsanak be, és nemzetközi oltalomban lehessen őket részesíteni vizsgálni kell a migrációs áramlatokat, a hotspotokat, a kísérlet nélküli kisköröket, különösen és a nőket, a tagállamok eh, eltérő módon biztosítanak eh, különböző eljárásokat, amelyeknek a célja az áldozatok védelme. Mi úgy tudjuk, hogy ugye egy holisztikus és multidisziplináris eh, megközelítésre lenne szükség, a, hiszen összefügg az emberkereskedelem és a migrációval kapcsolatos politikák. Ezt különösen szeretném kihangsúlyozni, mint a LIBE szakbizottság jelentést tevője. Itt a büntetlenség ellen kell különösen fellépni, hogy ezek a bűnözők nem kapnak büntetést, valamint vizsgálni kell a kereslet, mint mozgatórugó kérdését a kriminalizáció, holott eh, tudjuk, hogy itt eh, az emberkereskedők áldozatairól van szó. Én mind a két jelentéstevő, eh, mi arra intézünk felhívást, hogy jogi lépések történjenek. A transnacionális igazságügyi együttműködés egy másik fontos szempont. Ennek is az a célja, hogy megelőzzük, megakadályozzuk az úgynevezett fórum shoppingot a bűnszervezetek és az egyének szempontjából. Az ember kereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatban ezt a szempontot is meg kell vizsgálni. Végül koherens és koordinált nemzeti mechanizmusokra is szükség van ahhoz, hogy ezek a politikák hatékonyak legyenek. Az ember kereskedelem elleni koordinátorunk Maria Vassiliou EU szintű tanácsokat tesz majd le elénk, hiszen csak ez a megközelítés, az együttműködés, a civil szervezetekkel helyi szinten is eh, lehet eh, sikeres, eh, és segíthet abban, hogy ezeket a kiszolgáltatott embereket megvédjük az egész EU-ban. Köszönöm szépen, kedves képviselők, kedves szakértők! Most ismertették a keretet, és most akkor vágjunk is bele, nézzük a szakértőket. Egy sor szakértőnk van, és nagyon várjuk a prezentációikat. Kérve kérem önöket, hogy tartsák a 7 perces felszólalási időt. Ilias Hacis úrral kezdjük, aki az, er- az emberkereskedelem és embercsempészet, szervezett bűnözés és illegális csempészet osztályának a vezetője. Tessék! Köszönöm szépen! Elnök asszony, nagy öröm a számomra, hogy önökkel lehetek, és szeretném méltatni, hogy milyen jó munkát végeznek. Fontos válaszúthoz érkeztünk az ENSZ emberkereskedelmről szóló egyezményének 20 éves évfordulóját ünnepeljük. És a közelmúltban online meg is ünnepeltük ezt az anyagot. Ugyanakkor az ENSZ közgyűlése és biztonsági tanácsa, valamint más ENSZ testületek és egy sor állásfoglalást foglaltak el, amelyek az említett megállapodás, egyezményre építenek. Azért mm, figyelnek oda az emberkereskedelemre ilyen mértékben az uniós tagállamok és az ENSZ, mert az emberi élet elsődleges. Az emberkereskedelemben az ember áró, visszaélnek vele, kereskednek vele, kihasználják, és a végén eldobják az embert mindenhol jelen van, de egy rejtett jelenség. Az ENSZ több mint 15 éve gyűjt globális adatokat a helyzetről, és azt látjuk, hogy minden ötödik áldozat gyerek, aki koldulásra kényszerítenek, gyerek katonaként adnak el, vagy pedig szexuálisan élnek velük vissza. Nők, gyerekek az áldozatok többségét ők jelentik, rabszolgaságba taszítják, prostitúcióra kényszeríték, vagy pedig rabszolgamunkát végeznek magánháztartásokban. Egyre több bűncselekményt követnek el, abortuszra kötelezik őket, például a, a nőket főleg szexuális kizsákmányolásra használják, míg a férfiak gyárakban dolgoztatják, vagy eladják a szerveiket, veséjüket például különböző kartelek révén. Azt látjuk, hogy az Unióban és a tagállamokban is hasonló az emberkereskedelmi minta. Nincs azonban egy általános megoldás mindenkire, globális megoldásra van szükség, de e helyben kell eljárni szerencsére lesz egy erőteljes eszközünk, ez az ENSZ egyezménye a transnacionális szervezet bűnözéssel szemben, és ennek a jegyzőkönyve. A jegyzőkönyvet 138 ország ratifikálta. Jelenleg több mint 170 ország jár el a jegyzőkönyvnek megfelelően az emberkereskedelem szempontjából, és most társ értékeléseket hajtanak végre az ENSZ-ben. Háromszoros értéke van ennek a jegyzőkönyvnek. Egyrészt ez az egyetlen nemzetközi olyan intézmény, amely megfogalmazza a nemzetközileg elfogadott emberkereskedelem fogalmát, jelentős, értékes keret az együttműködésre. A jegyzőkönyvet azonban nem használhatjuk pusztán dokumentumként, megfelelő módon kell végrehajtani, megfelelő módon kell felülvizsgálni. Az uniós irányelv pedig egy regionális eszköz, segíti az országokat abban, hogy végrehajtassák a jegyzőkönyvből eredő kötelezettségeiket. Különböző módokon tehetik ezt meg az országok. Például szakértői tanácsadást biztosítanak, azért, hogy az áldozatokat a legjobban lehessen segíteni. Vagy a rendészettel működünk együtt, hogy beazonosítsuk a hiátust, hiátusokat, és hogy megkönnyítsük a nemzetközi együttműködést. Több mint 70 országgal működünk immáron együtt, Bécsben és máshol 40 szakértő működik együtt ügyészekkel, bírákkal, rendőrökkel. Együtt mi koordináljuk az ENSZ emberkereskedelem ellen harcoló ügynökségeinek a munkáját, az úgynevezett ICAT-ről van szó. Az Unióban is szorosan együttműködünk, egy kezdeményezés révén. Közös programjaink vannak Ázsiában, Afrikában, a közel-keleten, Latin-Amerikában és a karib-tengeri térségben is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon hosszú utat jártunk be az elmúlt évtizedekben, viszont a, ez a bűncselekmény egyre inkább változik. Nagyon sok áldozatot nem is látunk az eljárások száma ehhez képest, az elkövetett bűncselekményekhez képest alacsony. Továbbra sem esik nagy hangsúly a nőkre és gyerekekre, akik továbbra is az emberkereskedők célját képezik. És a különböző országokban az áldozatokkal foglalkozó szervezetek is elég korlátozott munkát végeznek és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy milyen hatással lesz a koronaválságnak az egészre. A rendőri munka elkerülhetetlenül lelassult, és még rosszabbá vált a helyzete az áldozatoknak, akik most már nehezebben férnek hozzá az egészségügyhez, vagy pedig kiási korlátozás miatt otthon kell, hogy legyenek. Az online kizsákmányolás is erősödik hosszú távú hatása is lesznek az egésznek. De azt látjuk, hogy a, a gazdasági nehézségek is nagymértékű emberkereskedelemhez vezetnek. Éppen ezért kell ezekkel a problémákkal foglalkoznunk, de koordináltan. 20 évvel azután, hogy az egyezményt és a jegyzőkönyvet elfogadtuk, ezek az anyagok továbbra is rendkívül relevánsak, be kell fejeznünk azt, amit elkezdtünk, az Unió pedig kulcspartner. Üdvözöljük a parlament erőfeszítéseit ezzel a jelentéssel, és a bizottság stratégiáját is. Köszönöm szépen, hogy hozzám fordultak. Köszönöm szépen, nagyon örülünk annak, hogy ön szakértőként itt van ma velünk. A következő Derencsinovics Gábornak adok szót. Terencsinovics Dávornak adok szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Hallanak? So we could hear you and see you. Hallottuk és láttuk, de most már nem. Remélem, hogy megint visszajön hozzánk. Yes, Am I back fine. now? Yes, it's fine. Yes. It's fine? Yes. Okay. I apologize for that. So, distinguished presidents... Elnézést kérek. Üdvözlöm a LIBE és a FEM szakbizottságok elnökeit, tisztelt képviselő asszonyok és urak, hölgyeim és uraim. A Gréta elnöke vagyok. Az emberkereskedelem ellen harcoló Európa Tanácsi szerv vagyunk mi, és ma az Európa Tanács nevében nyilatkozom itt. Az Európa Tanács egy páneurópai szervezet, mely az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területét támogatja. 2003-ban állított össze egy dokumentumot az Európa Tanács, azért, hogy ezzel a bűncselekménnyel felvegyük a harcot, és hogy az áldozatokra forradalmi módon gondolhassunk anyagainkban. 2019-ben a miniszteri tanács azt kérte, hogy nézzük meg, hogy mit lehet tenni erőteljesebb tevékenységként. Az országonkénti jelentés, melyet a Gréta ad közre, nagyon sok információt tartalmaznak bevált gyakorlatokról és arról, hogy az országok hogyan tesznek eleget kötelezettségeiknek az egyezmény értelmében. Az egyezmény aláíró felei két értékelési körben vettek részt, ezben mértük az előrelépést, most zajlik a harmadik értékelési kör. Egy értékelési kör négy évbe telik, és az országonkénti jelentés mellett a Gréta éves jelentést is elkészít a tevékenységéről, egy naptár évről szól ez az éves jelentés. A 2019-es év jelentésében a tematikus hangsúly az előző két értékelési kör eredményei jelentette. Tehát ebben a jelentésben szereplő szerepelnek a lényegi információk. A kettő összefügg. A, az unió előrehaladásról szóló jelentése és a mi anyagunk között nagyon sok a közös pont. Elnézést, szól közben az elnök. Technikai problémák miatt rövid szünetet kell tartanunk, mert a tolmácsok nem hallják. Egy pillanat. Um, I'm very um, sorry. Um, I'm very I just sorry. learned. I just... Elnézést. Most már működik. Derencsinovics úr, Kérném szépen kapcsolja be a kamerát, de csak az arcát mutassa. Ez így jó, mert így látjuk az arcát, nehéz lett volna. Jó, akkor most megadjuk önnek az szót újra. Köszönöm szépen, elnézést kérek. Ilyen korona körülmények között egy short platformot használtam már, de ezt még nem, úgyhogy elnézést kérek, mert nem ismerem eh, ennek a rendszernek a sajátosságait, de azt hiszem, hogy most már látnak, engem látnak, és nem a dokumentumomat, amit elkészítettem mára. Eh, tehát, mint mondtam, a stratégia nagyon fontos, bár az értékelésünkben azt láttuk, hogy kevés aláíró fél rendelkezik ilyesfajta stratégiával. Néhány ország, néhány uniós tagállam is nem rendelkezik nemzeti cselekvési tervvel az emberkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozóan. Vannak olyan uniós tagállamok is, ahol a nemzeti cselekvési terv csak a szexuális célú emberkereskedelmet veszi figyelembe. A költségvetés is probléma az országokban, a költségvetés, mert erre szállnak nem megfelelő, és külső finanszírozástól is függ, donoroktól és nemzetközi projektektől. Néhány országban hiányzik a pénz, nincs az NGO-knak pénze, amivel az áldozatokat segíthetnék. A koronaválság nyilván nem használható fel mentségként, hiszen emlékeztetni kell az aláíró feleket arra, hogy ne a legsérülékenyebb csoportok esetében csökkentsenek a költségvetésből. Ez a Gréta üzenete, ezt tettük közé idén áprilisban. A második értékelési körben mélyebben néztük meg a munka célú, munkavégzés célú emberkereskedelmet, azt látjuk, hogy ez egyre inkább növekszik, erősödik, mint kisákmányolási forma. A tudatosságnévelés mellett nagyon fontos a megelőzés, amivel ténylegesen védeni lehet a munkaerőket, beleértve a gyerekmunkásokat is. Ez, ehhez az kell, hogy az ellátási láncok átláthatóbbá váljanak. Említették a szolgáltatások igénybevételét. Erőteljes eszköz 17 országban láttuk ezt, beleértve 9 uniós tagállamban is, hogy csak a szexuális kizsákmányolást veszik figyelembe. Továbbá, ami a büntetendővé tételt illeti, csak öt ország mondta azt, hogy a szolgáltatásokra vonatkozóan van jogszabályok ennél a bűncselekménynél. Ami az adatgyűjtést illeti, azt láttuk, hogy 44%-kal növekedett 2015 és 2018 között az áldozatok beazonosítása több mint tízezer szeméről volt szó, 2018-ban pedig már több mint 15 ezer. Vannak olyan országok, ahol egyáltalán nincs semmiféle egyeztetési mechanizmus, és vannak olyan országok, ahol a jogorvoslat lehetőségével nem is tud élni az áldozat. A harmadik kör foglalkozik a hatékony jogorvoslattal, ami pedig a sikeres eljárásokat és ítéleteket illeti, igen, alacsony a szám. Nagyon fontos a büntethetőséget biztosítani, és szükség van a rendészeti szervek képzésére is, hiszen ők döntő szerepet játszanak mindebben. Utolsó megjegyzés hangsúlyoznom, hogy mennyire fontos a szoros együttműködés az Unió és a Greta között azért, hogy az Európa Tanács, valamint az Unió emberkeskedem elleni küzdelmet. A az Unió, valamint a Greta jelentései hasonló problémákra mutatnak rá, az Európa Tanácsi Egyezmény és az uniós irányelv betartatását kell tovább vinnünk. Köszönöm szépen, és állok elébe a kérdéseknek. Our next speaker, Our next speaker uh, is Miss Rocio Mora Darta. Uh, Mora asszony következik. And care of prostituted women. So welcome. I hope everything works. Reméljük, hogy technikailag minden működik. Mora mondja, a prostitúció megelőzésével, a prostituálták újra beéleszkedésével és gondozásával foglalkozó egyesület igazgatója. Tessék önél szó. Can hear you, we can see you. <laughs> Halljuk és látjuk, bár visszhangos. Eh, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a participar. Eh. Köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtak eh, ide, hogy részt vegyek a Libének eh, ezen az ülésén Először is hadd mondjam el, hogy mi a kiinduló pontja a szervezetemnek. 35 évvel ezelőtt indult a szervezetünk, 35 éve kitartunk amellett, hogy az emberi jogokat biztosítani kell azoknak, akiket prostitúcióra kényszerítettek vagy eladtak, tehát a szexuális emberkereskedelem áldozatainak úgy próbálunk segíteni, hogy konkrét alternatívát nyújtunk nekik, de a prevenció, a tudatosítás eh, és a szakmai képzések is tevékenységünk részét képezik. Több mint három évtized alatt születtek protokollok, amelyek lehetővé teszik, hogy a civil társadalommal és a közigazgatással együtt működjünk, eh, és összefogjunk az emberkereskedelem ellen. A kibocsátó országokkal való együttműködés is fontos számunkra. Úttörők voltunk a protokollok kidolgozásában, és együttműködve ezekkel az országokkal azonosítottuk, az áldozatokat, illetve együttműködtünk a többi érdekeltel is, de a legfontosabb az, hogy mi vagyunk a hangja ezeknek a nőknek, illetve annak a valóságnak, amelyben élnek, hiszen gyakran egy láthatatlan helyzetről van szó, ez egy láthatatlan nemzetközi bűncselekmény, az emberi jogok láthatatlan megsértése specializált segítségnyújtásunkon keresztül érvényesülhet ezeknek a, jog, ezeknek a nőknek a joga, és kaphatják meg, vagy mehet végig az igazságszolgáltatás. 1003 nőnek adtunk új életet, 3008 telefonhívást kaptunk a különleges telefonvonalunkra, amely 24 órán keresztül érhető el. 197 nőt helyeztünk el különleges szállásainkon, ugyanakkor a helyzet nem javul. Azért vagyunk olyan hatékonyak, mert a csapatunk tagjai olyan nők is, akik megélték, átélték ezt a helyzetet, és most segítenek bennünket. Ugyanakkor a jelenlegi valóság rendkívül riasztó. Egyrészt azért, mert fiatal lányokkal való emberkereskedelem rendkívüli módon megnövekedett, ezek kiskorú lányok, tehát nem felnőtt nők, 405 lányjal készítettünk interjút, és ebből 200, bocsánat, nővel készítettünk interjút, 286-an azt mondták, hogy kiskorúként kezdték el ezt a kényszertevékenységet. Ez egy nagyon nagy százaléka a, a, a nőknek. Ráadásul nagyon sok olyan nő van, akik mi nem is érünk el. Ez az egészségügyi válság a társadalom teljes spektrumát sújtotta, ugyanakkor különösen az emberkereskedelem áldozatai számára, a kizsákmányoltak számára vannak nagyon negatív következményei. Exponenciálisan növekedett eh, az elkövetési helyek száma, az eddig látható bordélyházak láthatatlanná váltak, és a városokban kihirdetett szükséghelyzetek miatt a bordélyokat bezárták, de valójában a kizsákmányolás továbbra is folytatódik. A Spanyolország nagyon sok, sokat lépett előre, nagy előrelépést tett a, az áldozatok azonosítása terén. Ugyanakkor a jogok érvényesülése előtt továbbra is komoly akadályok vannak. Spanyolországban a jog szerint azok a külföldiek, akik szeretnék legalizálni a tartózkodásukat az országban, ez nagyon nehéz akkor, hogyha az emberkereskedelem áldozatai. Olyan törvényekre van szükség, amelyek amelyek nemzetközi szinten szabályozzák ezt, és Spanyolország is alá kell, hogy írjon ilyet, legyen szó itt kényszerkoldusokról, vagy kényszerházasságba kényszerítettektől, vagy szexuális kizsákmányolás áldozatairól, ezeket mindig az emberi jogok és a gender perspektíva irányából kell megközelíteni ezeket az áldozatokat Szükség van emellett egy megfelelő költségvetésre és kötelezettségvállalásra is. A rendőrség bennünket nagyon segít, de még jobb együttműködésre van szükség. Kell még egy olyan folyamat, amely számukra lehetővé teszi, hogy velünk is jog szerint együttműködhessenek az, a, az áldozatok, és védelmet kapjanak. Tehát ne csak a büntetőeljárásban működjenek közre, hanem, hanem védelmet kapjanak, ezt pedig stratégiailag meg kell tervezni. Emellett tudatosításra, érzékenyítésre van szükség szerte az országban, ezt pedig felülről kell vezényelni, az országos szintről szükség van olyan jelzőszámokra, amelyek mutatják, hogy a prevenció működik-e, vagy nem. Úgy véljük, hogy előre kell lépni az adatok megosztása területén is, hogy az egész kép láthatóvá váljon, beleértve a kereskedőket, a mafiákat. Egy országos cselekvési tervre van szükség amely amelyre egyébként már az EBESZ is tett javaslatot. Föl, ki kell állnunk a mafiák és az emberkereskedők ellen. Köszönöm. Köszönöm Morá asszonynak, és szeretném megköszönni a tolmácsainkat is, mert meg tolmácsainknak is, mert eh, tudjuk, hogy eh, akkor, amikor eh, kiskutyák ugatnak a háttérbe, vagy egyéb háttérhang van a háttérben, nehezebb a tolmácsolás, és köszönjük, hogy ilyen nehéz körülmények között is dolgoznak. Sajnos ez is a Covid miatt van, illetve a mindannyiunk munkakörülményét felfog, felforgatta, munkakörülményeit felforgatta a járvány. Most kérném még a többi hozzászólót, hogy használjanak fejhallgatót, vagy pedig valamilyen módon küszöböljék ki a háttér zajokat. Köszönöm. Most a következő hozzászóló Jári Lukó, Európoltól súlyos és szervezett bűnözés elleni európai központ vezetője. Öné a szó, tessék parancsolni. Köszönöm, elnök úr, tisztelt eh, képviselők. Örülök, hogy meghívták az Európolt is erre az ülésre az Európol szerepe az, hogy támogassa a tagállamokat ezekben a nyomozásokban, Eh, az én beszédem ezért az alapvi dolgokra fog koncentrálódni. Az emberkereskedelem az bűncselekmény, eh, fel akarjuk tárni az elkövetőket. Nagyon-nagyon rossz a hangminőség, a tolmácsok jelzik, hogy eh, nagyon rossz a hangminőség. Az emberkereskedelem a szervezett bűnözés része, és a komoly bűnözéssel kapcsolatban növekszik a megosztott információ az Európolon belül, eh, ez egy eh, érthetetlen százalékkal több, mint a korábbi időszakban volt. 9 százalékkal nőtt a rendelkezésünkre álló információ, ugyanakkor a járványnak is hatása volt a vizsgálatokra, a nyomozásokra 2020 márciusa után egyes szervezetbűnözési formák a járvány miatt visszaszorultak. Ez azért van, mert voltam egy nőt, ez azért van, mert a rendvédelmi szerveknek egyrészt másra kellett koncentrálniuk, ugyanakkor nehezebben tudtak mozogni a szervezett bűnözők és bizonyos bűncselekménytípusoknál. Növekedett a kábítószerkereskedelem, az ember, a, a hamisítás és a pénzmosás, miközben a, például a szervezett embercsempészés, illetve e, illegális migráció elősegítése, ezek visszaszorultak. A legsúlyosabb csoportok e, azok e, általában a drogcsempészés, drog, drogcsempészek. Milyen fő jellemzői vannak az emberkereskedelemnek az Europol jelenleg folyó vizsgálatai alapján 70%-a az áldozatoknak EU állampolgár, és ezeknek a nagy része szexuális kizsákmányolás áldozata. 68% a jelenleg folyó vizsgálatokból úgy látjuk, hogy a szexuális kizsákmányolás az utcákon és a lakásokban csökken, viszont online növekszik, valamint sújtja ez a terhes nőket is, legyenek, legyen szó EU vagy nem EU állampolgárokról. A munkaerő kizsákmányolása is növekszik, ez is nagy százalékot képvisel a vizsgálatainkból az agrárágazatra, a kanabisz termelésre, kamionforgalomra gondolok, továbbra is kevés a nyomozás, és nagy a látenciája ennek a bűncselekménynek, valamint ezekhez járulékosan kapcsolódik közökörött hamisítás is. Mit mondhatunk az emberkereskedelem áldozatairól a jelenleg futó vizsgálatok alapján? 59%-a eh, nő az embercsempészes áldozatainak, 39% pedig férfi. 70%-a eh, EU eh, állampolgár Romániából, Bulgáriából, Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából származnak, 30%-uk nem EU országból. Itt eh, Nigéria, Kína, Marokkó, Vietnám és Albánia vannak a top 5-ben. Ugyanakkor 2020 első negyedévében láttuk, hogy megugrott a dél-amerikaiak száma Kolumbia, Brazília, Venezuela, Paraguay és Peru állampolgárai szenvedtek el szexuális kizsákmányolást, ami pedig a munkaerő kizsákmányolását illeti, ott látjuk azt, hogy sok közülük a tartózkodási engedéllyel rendelkező migráns, vagy elismert elismert menekült, tehát olyan migránsok, akik legálisan vannak az EU-ban, ezeket elsősorban szezonális munkára használják, fogják be, és ott zsákmányolják ki őket. Mit lehet elmondani a gyanúsítottakról, megint csak a vizsgálataink alapján, nyomozásaink alapján 70%-a a gyanúsítottaknak EU állampolgár, és alapvetően román, bolgár, magyar, spanyol és lengyel állampolgárokról van szó. Ami a nem EU-s állampolgárságú elkövetőket illeti, ezek nigériaiak, marokkóiak, kínaiak, kolumbiaiak, albániaiak és albánok és tajvaniak. Hogyha megnézzük az emberkereskedelmet, akkor azt ott is vannak jellemzők, EU csoportok számos bűncselekményt fogadnak el, követnek el, szervezettek és egyéb tevékenységet is folytatnak, valamint gyorsan igazodtak a járványhoz, online követik el a bűncselekményeket és rejtőzködnek. A pandémia valószínűleg növelni fogja a kiszolgáltatott áldozatok számát. Mik tehát a konklúziói az Europol vizsgálatnak? A fő konklúzió az, hogy a fő okai a szervezett bűnözésnek a kirekesztés, a szegregáció, illetve az integrációs problémák a migránsok körében az emberi, az embercsempészés korai azonosítása nagyon nehéz, az online tevékenység növekszik, és új trendek jelennek meg a járványjal, valamint a velejáró recesszió növelheti a potenciális áldozatok számát. Milyen módon lehet előre lépni, ami az embercsempészetet, emberkereskedelmet illeti? Először is prevenció és az áldozatok eh, azonosítását kell prioritássá tenni. Eh, ez határon átnyúló szervezett bűnözés, ezért nemzetközi együttműködésre van szükség az Europol támogatásával. A mi feladatunk az, hogy ezekben a nyomozásokban támogassuk a tagállamokat, különböző módon erre képesek is vagyunk. A nyomozások központjában a magas kockázatú szervezet bűnözői csoportok kell, hogy álljanak. Ezt az Europol segítségével lehet megcsinálni, azonosítani és célpontá tenni ezeket a csoportokat, és megcélozni az ő vezetőiket, illetve a bevételeket mert jelenleg csak a bűnözői bevételek 1%-át tudjuk elkobozni. Köszönöm szépen a figyelmet, sajnos nagyon visszhangos volt. Um, Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, hogy csúszásban, késésben vagyunk, hiszen lehetőleg minél több szakértőt akartunk meghívni. Rögtön menjünk is tovább. Maria de Pena Villarino a következő előadónk az EASO-tól, az Európai Menekültügyi Támogató Hivataltól, a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévőkért felelős munkatárs parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérdezném, hogy hallanak-e engem? Tisztelt képviselők, Maria de Pena Villarírónak hívnak az EASO-nál az emberkereskedelemmel foglalkozom kiemelten. Szeretném megköszönni a, megköszönni a LIBE és a FEM szakbizottságoknak a meghívást. Röviden bemutatnánk a munkánkat, és néhány ajánlást is ismertetnék önökkel, hogy legyen elképzelésük arról, hogyan is dolgozunk, mit csinálunk. Két fő tevékenységi körünk van. Egyrészt a mandátumunk alapján segítünk a tagállamoknak azban, hogy a nemzetközi kötelezettségeinek eleget tudjanak tenni. Másodszorban a különös segítségre szorulóknak akarunk segíteni, így a emberkereskedelem áldozatainak is védett elszállásolást, biztosítok nekik, megvédjük az emberkereskedőktől őket, segítünk nekik a meghallgatásokon részt venni. Nem csak tagállamok, hanem nemzetközi szervezetek, mint az UNHCR és a civil társadalom is fontos partnereink. Nagyon sok tagunk van, civil szervezetek közül egy egész nagy hálózat. Ezen szakértelemnek köszönhetően tudunk, foglal, tudunk több szempontból foglalkozni a kérdésekkel, egy nagyon sok rétegű megközelítést tudunk alkalmazni sokszor más szempontokat is behozunk, amikor foglalkozunk valamilyen kérdéssel. A az emberkereskedelem áldozataival kapcsolatban a menekültekre vonatkozó definíciót is figyelembe vesszük, amit az EASO alkalmaz. Sok olyan eset van, amikor nem tudjuk egészen pontosan meghatározni a menekültek helyzetét, itt a szubszidiaritási szempontokat is figyelembe kell venni. Van ez a szakértői hálózatunk, amely segít minket abban, hogy sok legyen az eszmecsere, hogy közös és jó, gyakorlatban jól alkalmazható eszközöket dolgozzunk ki. Ezekből fölépítettünk egy adatbázist és nemzetközi standardokat is figyelembe vesszük. A nemzetközi oltalom megadásakor, megadásával kapcsolatos kérdésekben foglalkozunk, vagy figyelembe veszünk számos korábbi tanulmányt, elemzést, megvizsgáljuk azt is, hogy milyen esetekben kell biztosítani a nemzetközi oltalmat. Nagyon sok a kihívás, amelyekre a szakértők megpróbálnak válaszokat találni. Erre hagyd mondjak egy példát a nem nagyon fontos a rugalmasság, mert sokszor nem összeilleszthető profilokkal kell dolgoznunk. Hagyatkozunk a múltbeli tapasztalatokra is. Ahogyan tudják, a nemzetközi védelemmel kapcsolatban mindig a jövőbe tekintünk, és figyelembe vesszük a különböző országok sajátosságait emberkereskedelem újra és újra előfordul, tehát az emberkereskedők működése kapcsán különösen odafigyelünk arra, hogy elkerüljük a másodlagos viktimizációt, hogy ne legyen diszkrimináció, ne érjék újabb traumák az áldozatokat. Az emberkereskedelemnek vannak olyan áldozatai is, akik esetleg nincsenek tisztában azzal, hogy jogot formálhatnak menedékre, tehát hogy menedékkérők lehetnek. Nekik is segítünk. Felvilágosítjuk őket a jogaikról. Sokszor nagyon aggályos az, hogy az áld áldozat, vagy az ember csempészet áldozata, más bűncselekményekbe is bevonásra kerül, és ilyen esetekkel is sokszor találkozunk. Éppen ezért kidolgoztunk, kifejlesztettünk egy holisztikus és multidisziplináris megközelítést különböző területeken dolgozó szakértők, akik emberkereskedelemmel, küzdelemmel foglalkoznak, vagy menekültügyi kérdésekkel, egymás eljárásaival kapcsolatos ismereteket is kicserélik, és kompatibilisak kell, hogy legyenek egymással a különböző területeken alkalmazott módszerek, amikor meg kell határozni a védelemmel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. elvégezzük a e, kiszolgáltatottság mértékével kapcsolatos értékelést. Meghallgatjuk e, a menekültügyi e, munkatársakat, és sokszor a büntető eljárásnál alkalmazott mért cégnél alacsonyabb standardokat vagy küszöböket alkalmazunk, ennek megvan az oka, ugyanis nem akarjuk a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévők emberigait megsérteni. Meg kell, értékelni kell azt, hogy nemzetközi védelemre jogosultak, és ezzel, ehhez különböző indikátorokat veszünk figyelembe. Az elnök azt mondja, kéri az előadót, hogy lassan fejezze be a mondandóját. Igen, még csak annyit mondanék, hogy képzési programjaink is vannak tisztviselők számára, akik emberkereskedelemmel foglalkoznak, vagy a különösen sebezhető személyekkel és a nemzetközi védelmet igénylők segítésével foglalkozok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, amit elmondott. Már is megyünk tovább. Következő előadónk Mirja Vasiliadó asszony, szakértő, és az EU korábbi emberkereskedelem elleni koordinátora parancsoljon, és ugyanazt kérem öntől is, próbáljon lehetőleg tömören fogalmazni, mert lassan kifutunk az időből. Üdvözlöm az együttes ülésünkön. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást mind a két szakbizottságnak az önök eh, kötelezettsége konkrét eredményeket is hozott. úr, tudom, hogy fáradhatatlanul hosszú évek óta eh, foglalkozik ezzel a kérdéssel, legalábbis tíz éve. Nagyon fontosnak tartottam az ő bevezető megjegyzéseit. Természetesen itt most saját személyemben eh, szólalok fel. Nagyon jól ismerem a tanulmányokat, amelyeket még az élidőben kezdeményeztünk, és szinte be is fejeződtek, ezeket már közzé is tették. Ezt követte egy haladási jelentést az összes politikai prioritásról, amelyeket az irodában dolgoztunk ki. Én tehát nagyon keményen dolgoztam, hogy az emberkereskedelem problematikája mainstream-mé váljon, bele jön a fősodorba. A munka alapja itt is a keresett kínálat alapelve, mint a nyereség vágy határoz meg sok mindent. A szegénység, a migráció is fontos szempontok. Természetesen tudjuk, és ezt folyamatosan ismételem, hogy nagyon sok tényező miatt válnak különösen sebezhetővé bizonyos személyek, de nem ahogyan a spanyol szakértőtől hallottuk, a nőket, lányokat megerőszakolók nem mindig csak a pénz által motiváltak. Persze, itt, itt gyakorlatilag olcsó termékeknek tekintik ezeket az embereket, akik nagyon könnyű kizsákmányolni, és akkor még nyereségre is szert tesznek. Nagyon világosak az üzeneteink. Nincs szükség persze az emberkereskedelme kapcsolatos újabb jogszabályra, vagy hogy megváltoztassuk a bűncselekmény definícióját, vagy a regionális jogi eszközöket. Itt arra van szükség, hogy ratifikálják és korrektan alkalmazzák a meglévő jogi eszközöket, a palermói egyezményt, a, természetesen az, önök, az EU irányelvét is. Megfelelő költségvetésre is szükség van. Ahhoz, hogy a büntetlenség ellen határozottan és hatékonyan tudjunk fellépni, sokkal több pénzügyi nyomozással lenne szüksége. A emberkereskedelem láncolatát így lehet megtörni azzal, hogy elsősorban, hogy kevésbé nyereséges ez a e, tevékenység. Erről az elnök úr is beszélt a bevezetőjében még bár nincs szükség új jogi eszközre az emberkereskedelem kapcsán, de azért a jelenlegi jogi kereteket ki kell egészíteni több szemponttal. Itt elsősorban a viktimizáció kérdését kell előtérbe tenni. Nem szabad egyformán kezelni minden áldozatot. A büntetőjogi jogszabályoknak ezt figyelembe kell venni egy egy nőt, egy lányt megerőszakolni, az nem ugyanaz, mint hogyha az eper szedők zsákmányolják ki azzal, hogy nagyon alacsony bért kapnak. Ezeknek a szolgáltatásoknak az ára e, a tagállamokban eltérő, de meg kell, abba kell hagynunk azt, hogy az ember kereskedelem áldozatait kriminalizáljuk. Ez különösen igaz a szexuális kizsákmányolás áldozataira. Ugye ez a leg, egyik legfontosabb formája a kizsákmányolásnak, a használó, úgymond, közvetlen fizikai, intim kapcsolatba kerül az áldozattal a szexuális erőszak kapcsán. És ezért nagyon könnyen érthető, világos jogszabályokra van szükség. Számos tanulmány készült már el, ezekből lehet tanulni meg vagyok győződve arról, miután kilenc évig dolgoztam teljes munkaidőben vezető pozícióban ezen a területen, hogy itt nem jogi és nem morális akadályok vannak, hanem elsősorban pénzügyi és politikai motivációk. Nagyon sajnálatos, el kell ismernünk, hogy bár kitűnő sok erőfeszítést tettünk, nem voltunk sikeresek sem az Európai Bizottság, sem a parlament, és persze a tagállamok, a civil társadalom sem. Ez egy olyan bűncselekmény, ami egyszerűen nem, nem csökken, és ennek az okai világosak és egyértelműek. Először is a politikai akarat, eh, hogy visszaszorítsák ezt a jellemzés, eh, ezt a jelenséget, nagyon messze van a kívánatostól. Itt eh, akarom azt mondani, hogy csak beszél mindenki, de mindenképpen több tetre van szükség. Másodszorban szisztematikus erőfeszítéseket kell tenni az érintetteknek, hogy az ember kereskedelem kapcsán a e, pénzügyi szempontokat előtérbe helyezik. Ugye elmondta a spanyol szakértő, hogy mi történik ott, ott helyben, nem e, foglalkozzunk e, eleget a, a helyben a ügyeket is jól ismerő szakértőkkel. A szervezett bűnözés mindig is egy adott jogi környezetbe épül be, és sokkal inkább kellene koncentrálnunk a legális gazdasággal és annak a struktúrájával. A bizottság kitűnő munkát végez ezzel kapcsolatban, de talán még többet is lehetne tenni. Hát alapvetően, és itt eh, a végére érek, azért eh, vallunk kudarcot, mert eh, ugye itt pénz, korrupció és kizsákmányolás előfordul, különösen akkor, hogyha nincs elég motiváció és akarat a politika részéről, hogy ezzel nem fellépjen. Ugye az emberkereskedelem a szervezetbűnözés része. Miért olyan nehéz komoly eredményeket elérni? De bármilyen büntető igazságszolgáltatási megközelítés tulajdonképpen kudarcra ítéltetett, mert eh, hogyha nem foglalkozunk az ember kereskedelem mozgató rugóival, ez pedig a profit és a kizsákmányolás. Ha nem erre fókuszálunk, akkor eh, kudarcot fogunk valamit, tehát a eh, nyereség, a profit és a kizsákmányolás, erre kell fókuszálnunk ahogyan az szervezett bűnözési cselekmények többi fajtájánál tesszük, itt sem engedhetjük meg magunknak azt, hogy mindig csak átnevezzünk mindent, de ugyanaz maradjon a fellépésünk. Itt jobban kell koordinálni, és nem megváltoztatni, hanem kiegészíteni kell a jelenleg fennálló jogi kereteket. Hogyha ezt nem tesszük meg, és helyette más sportcselekvéseket csinálunk, akkor ki fogja megállítani az emberkereskedőket? next Köszönöm a világos üzenetet. Az utolsó felszólalónk az Európai Unió jelenlegi emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó munkakoordinátora Olivier Onidi. Üdvözlöm Ön! Köszönöm szépen, elnök asszony a bevezetőt, köszönöm szépen a társ előadóknak a kezdeményezést, köszönöm, hogy ilyen tartalmas vitát bonyolíthatunk le a bizottság a múlt héten López Aguilar képviselővel és a másik társ előadóval, Rodriguez Ramos asszonynal meghatározta, vagy felvázolta az erőteljes európai prioritásokat. Újfajta gondolkodásmód alakult ki, és ez Bírja mm, javaslata irányába megy. Mivel sürget bennünket az idő, nem fogok most a különböző kezdeményezésekről teljes előadást tartani, de elmondom, hogy melyik az az 5-6 fő üzenet, amely megfogalmazódott az elmúlt hetek találkozóiból. Találkoztunk nemzeti koordinátorokkal és civil társadalmi szervezetekkel. Az egyik fő üzenet az, hogy folytassuk azt, hogy minden fajta emberkereskedelmi formát, tehát minden fajta kizsákmányolási formára odafigyeljünk, ne csak egyre, elfeledvén a többit. Hallottuk a mai kiáltást is, azt, hogy a büntetlenség szűnjön meg, ez mindenhol elhangzik, és látjuk is, hogy mekkora a frusztráltság, amiatt, hogy még mindig büntetlenül megosszák egyesek az ilyen szörnyű tetteket. Tehát ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Az az általános érzület alakult ki erőteljesen, hogy erőteljes politikai támogatásra van szükség a nyomozattól kezdve a büntetőeljárás lebonyolításáig és az ítélet meghozataláig emellett oda kell figyelnünk a profitokra, le kell foglalni ennek a tevékenységnek a jövedelmét, és foglalkoznunk kell a kereslettel is. Azt látom, hogy ilyen értelemben megváltozott a helyzet, és az unión belül nagyon sokan szeretnének azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne büntethetővé tenni az emberkereskedelem elkövetőit. Akkor, amikor a meglévő irányelvet felülvizsgáljuk, erre is odafigyelhetünk. Harmadik üzenet az, hogy a szakértők, a civil társadalom azt kérik, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelmet vegyük be jobban a különböző szakpolitikáinkba, beleértve a migrációra vonatkozó szakpolitikát is, azáltal, hogy jobban felvizsgáljuk és végrehajtjuk a migrációs szakpolitikánkat, a lehető legkorábban be kell tudni azonosítani az áldozatokat. De aztán ott van a szervezet bűnözés és más területek, ahol erőteljesen szintén megjelenik ez. Nagyon sokan elmondták itt ma, hogy továbbra is gond az áldozatok beazonosítása. Van némi előrelépés, vannak bizonyítékok, jobb számok, de még mindig nagyon sok olyan személy nem kerül fel a térképre, akiket bántalmaztak. Nekünk, jogalkotóknak komolyan meg kell vizsgálni azt, hogy a meglévő jogszabályi ütközések, amelyek az egész védelmi rendszert gyengévé teszik, hogy ezekre hogyan figyelhetnénk oda, az odafigyelhetnénk azokra, akik tanúként jelennek meg és segítenek beazonosítani az elkövetési formát. És eh, hát igen, nyilvánvaló, hogy a koronaválság eh, felgyorsította a folyamatot. Az internet gazdasági szereplőivel tárgyalni kell, meg kell nézni azt, hogy a virtuális valóságban, eh, világban mi zajlik mert a jelenlegi válság felgyorsítja az egészet, és emellett az utolsó vonat, vonzat a nemzetközi vonzat, ott van az Európa Tanács, az ENSZ. Nagyon értékesek ezek az eszközök, de a helyszínen is jelen kell lennünk fejlesztési erőfeszítésekkel, a közös együttműködéssel, a közös nyomozásokkal, a bennünket körülvevő országokkal, azért, hogy sokkal határozottabb legyen a fellépésünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Onidi úrnak, köszönöm mindenkinek. Nyilvánvaló az, hogy egy rendkívül kényes témáról van szó, amely érzelmeket vált ki belőlünk. És ezért is értető, hogy mindenki túllépte a felszállási időt. De így sajnos be kell jelentenem, hogy már nagyon-nagyon késő van, viszont nagyon nagy mértékben függünk a tolmácsoktól. Köszönjük, hogy még 10 percet adtak nekünk. Itt még 10 képviselő is szót kért. Mindenkitől azt kérem, hogy egyetlen egy lényegi kérdést tegyen fel. Még akkor is, ha felszólást készített elő, külön, a, a, a tolmácsok 10 perc múlva itt hagynak bennünket, tehát egy perc, egy perc. Nézzük a néppártot. Carlo Ressler egy percben sikerülni fog, és akkor lényegi kérdéseket kérek. Itt van, hall bennünket? Ressler úr? Igen, tessék, köszönöm szépen, elnök úr, teljes mértékben megértem, úgyhogy megpróbálom egy percben megfogalmazni. Köszönjük a szakértők prezentációit, adatait, Számomra fő üzenet a prezentációk és az előadásról szóló jelentés esetében is az volt, és most olyan valakiként mondom, aki az emberkereskedelem témáját egyetemen ö, tanulta, azt mondom, hogy túl sok még mindig az elkövetett bűncselekmény, túl sok az eset. Miért van ö, ennyi büntetlen eset? Nyilvánvaló az, hogy elfogadhatatlan az, hogy a bűnözők jobban egy, együttműködnek egymással, mint az Európai Unió tagállamai és testületei. Az információcserét kell megerősítenünk unión belül, de harmadik országokkal és az Európa Tanácsa az ENSZ-el, és más fontos érdekelt felekkel is. Köszönöm szépen. Hát jó lett volna, több időnk lett volna, de azért értem én. Igen, kérek mindenkit ne feledje. Sajnálom, mert egy vitára értelmes témáról van szó, csak itt most nagyon függünk tőlük, és mindenkinek megvan a joga arra, hogy anyanyelvén szólaljon fel. Ha egy percben, akkor sikerülni fog. Maria Hostas, nem. Avidal Salani a következő, egy percben. Itt van? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésemet a bizottsághoz intéznem. Azon gondolkoztam, hogy a bizottság előadásról szóló jelentésében igen sajátosan fogalmaz, az állott, hogy folyamatosan figyelni fogja a helyzetet, és megfelelő lépéseket is foganatosíthat, ahol arra szükség van, belértve a jogsértési eljárásokat is. Tudna -e erről valamit mondani? Milyen tagállamra gondol, milyen időkeretről beszélünk, és meddig kell várnunk még, hogy minden uniós országban e, odafigyelnek erre. Mária Neuchel a következő. Hall bennünket? Igen. Igen, a kérdés a következő. Az emberkereskedelem mellett lehet-e legális prostitúció? Én német képviselő vagyok, és attól, miatt szenvedek, hogy azt látom, hogy nálunk hatalmas a prostitúciós ipar. Az emberek arra gondolnak, hogy van jó és rossz prostitúció. Kérdezném, hogy létezik ez, lehetséges ez, vagy itt csak két egymást hetszelő piacról van szó. Köszönöm szépen. Tineke Strik, are you there? Connected? Tineke? Tineke, ott van? Tineke, are you connected? Yes. Yeah. Yes. Oh, wow. <laughs> What a light. <laughs> uh, thank you. Rendben van, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a társelőadóknak és mindenkinek, a szakértőknek. Jó az, hogy ennyire nemzetközi a vita különböző szakértőkkel. Konkrét kérdésem van, sajátos, ez inkább az uniós szintet érinti. A jelenlegi terrorizmus ellenes koordinátor említett erről valamit. Van egy új folyamat ha jól értettem, ügyvívő a jelenlegi koordinátor. Lesz-e valamilyen folyamat, aminek során kiválasztják a terrorizmus ellenes koordinátort? Emellett a vásárlók és felhasználók esetében a büntethető vétételnél mit kellene tenni, valamint a, hogyan lehet védeni a ö, lakosság jogait valamint mikorra tehető, vagy mikorra várható az irányelv felülvizsgálata. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan erősíti majd meg az irányelvet, mert én úgy érzem, hogy azért még hiányos a végrehajtás. Ez hát, itt a Kankó ott van? Egy perc. We're running out of time, really. Tényleg elfogy az idő, Hasita Kankú. I'm sorry, we've been reported that you have no good connection for the time being, so... Úgy tűnik, hogy megszakadt a kapcsolat. A Femből Jessica Stegrut következik. Ő ott van, Jessica. Speak bottom. Gombot kell megnyomni. Can you hear me? Yes. Yes. Uh, thank you so much, Chair. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a szakértőknek is. Ez fontos és bonyolult kérdés, és a kérdésem az az, hogy mi a fő prioritás erősebb határőrizet, rendőrség felszerelése, közvélemény informálása Önök szerint mivel érnénk el a legtöbb eredményt? Köszönöm. Köszönöm, tényleg szép, szép rövid kérdés volt. Marin Björk következik, Libe, Björk Malin. Tessék. Can you make it, please? Speak bottom. Yes. Speak bottom. Yeah, I'm I'm trying. Okay. So thank Oké, okay, köszönöm szépen a szakértőknek eh, én is, eh, és a vendégeknek is. Eh, én engem aggaszt az, hogy kicsit elkenik itt a dolgokat. Ugye áttérünk a migrációra, aztán a szervezett bűnözésre, és mi, akik dolgoztunk ezen az ügyen, azok tudjuk, hogy hogy szexuális kizsákmányolás az egyik fő cél, és nem beszéltünk a gender egyenlőségről. Egyes felszólalók igen, de az Europol, a, bizottság semmit nem beszélt a nemek közti egyenlőségről. Mi az önök receptje? Biztos kell, hogy legyen egy gender egyenlőség perspektíva kérdezte valaki, hogy eh, mikor indítanak jogsértési eljárást, engem is érdekelne, illetve eh, az értékelést, eh, és mikor fognak letenni egy olyan stratégiát, ami koherens, csak aláhúzva azt, ami itt eddig elhangzott, nekünk büntethetővé kell tenni a szexuális szolgáltatás használatát tehát nem az illegális használatát, hanem egyszerűen a használatát. Azt itt akkor azt hiszem, hogy visszajött. Tessék. Tessék. Úgy tűnik most működik. Köszönöm. Fel kell lépnünk minden szögből. E, Véget kell vetni az emberkereskedelemnek. E, e, és hogyan lehet egy jobb keretet, jogi keretet létrehozni ahhoz, hogy védjük a, az áldozatokat, hogyan lehet a fellépést kevéssé, kevesebb, kevéssé fragmentáltá tenni femből, Havi, Palop asszony, Rodríguez Palop. Köszönöm. A migrációs paktummal, amely további ellenőrzéseket hoz létre, illetve gyorsítja az eljárást, mit gondolnak, felismerhetőek lesznek a kereskedelem jelei, illetve könnyebben segíthetővé válnak az áldozatok. Laura Ferrara, tessék, hozzászólhat. Ferrara, kérem, nyomja meg a speak gombot. Köszönöm nagyon röviden az Európolhoz egy kérdés figyelemmel arra, hogy az áldozatok száma folyamatosan növekszik Európában. Mi a kérdésem az, hogy hogyan lehet hatékonyá tenni a prevenciót. Itt most utalok arról, hogy az áldozatok azonosítása például a prevenció része az utolsó előtti hozzászóláshoz. A névre sajnos nem emlékszem, azt mondta, hogy nem csak az áldozatokra kell koncentrálnunk, hanem eh, nyomozásokat is eh, megerősíteni, mert itt eh, korrupciós pénzek, stb. is vannak. Jogalkotási szempontból hogyan lehet a jogi keretet nemzetközi szinten vagy akár egyes tagállamokban oly módon átalakítani, hogy ezek az ehhez kapcsolódó bűncselekmények elleni fellépés hatékonyabb legyen. Stroganov asszony, kérem, hogy egy perc vagy kevesebb. Köszönöm. Az én hazám neve többször elhangzott és valóban van itt egy nemzeti dimenzió is, ami aggasztó. Itt nézzük a számokat. 2017-18-ból a 19-es számok még nincsenek is meg. Tehát a kérdésem a bizottsághoz, az Európolhoz és a többi szakértőhöz, mikor lesz ebből valódi prioritás, milyen gyakran kérdezzük meg a tagállamokat arról, hogy elvégzik-e tényleg a feladatukat, mit teszünk, ha nem végzik el a feladatukat, mikor lesz ez egy prioritás, és milyen gyorsan, eh, milyen gyorsan tudjuk kikényszeríteni ezt eh, a fajta együttműködés. Lena Dupont, Libe, öné a szó, egy perc. Nyúra egy minut. Ja, vielen Dank ähm, an die beiden. Köszönöm szépen társelnököknek, és természetesen a szakértőknek is köszönöm amit elmondtak. Csak egy megjegyzésem van. Sok jogszabály létezik, amelyeken lehetne javítani, és azt hiszem, hogy ezekkel mindenek előtt foglalkozunk, összhangba kell hozni a különböző jogszabályokat. Létezik a cselekves, cselekvési terv, a 2021-25-ig terjedő időszakra van migrációs terv, együttműködés harmadik országokkal, stb. Arra kell figyelnünk, hogy a célt ne tévesszük szem elől, ez pedig az emberkereskedelmi küzdelem és az áldozatok védelme. Az Europolhoz intéznék egy kérdést, a rendszerük az jó, de az Európolnak vannak ezen kívül is, eh, van-e szüksége különböző eszközökre, például nyomozati kompetenciák bővítésére, külső partnerekkel való együttműködés javítására? E pronto, collegato. Franco Roberti, tessék, tessék, köszönöm elnök úr, nagyon jól hallom a nemzetközi jogi együttműködés az, emberi, az európai szinten nem működik. Valljuk be, hogy nem működik. Az Europol eh, képviselője is mondta, 70%-a az elkövetőknek és az áldozatoknak is valójában európai állampolgár, leginkább keletiek, Bulgária, Románia, eh, Lengyelország mások között eh, A kérdésem a bizottsághoz és az Europolhoz, mit lehet várni eh, attól, hogy eh, ezek a szabályok ezekben az országokban, ahol vannak jogállamisági problémák, eh, ezeket a szabályokat betartsák. Katerina, Katerina egy perce van. Itt van velünk? Katerina Kinicsi. Katerina Kinicsi. Sta provando. Non ci riesce. Nem sikerül? Visszakerüljön asszony, tessék. Köszönöm. Ami a büntetlenséget illeti, eh, a mafia ügyekben lehet, hogy eh, van összejátszás a, az állítólagos eh, emberi jogi szervezetekkel, vagy politikusokkal. Kinicsi asszony, sikerül, nem sikerül? Úgy tűnik, hogy el is fogyott az időnk, elnézést kérünk, nem sikerül Katarinának. Eh, jó. Akkor you will be forgiving enough to understand that we have exceeded largely nagyon nagy mértékben túlléptük az időt, eh, ami itt rendelkezésre állt, és eh, hat eh, szakértőt hallottunk, mindenki valójában túllépte az idejét, most nem fogjuk tudni ezt a vitát újra megnyitni jelenleg a tolmácsok mindenképpen <laughs> lejár az idejük és távozni fognak. Köszönöm a tolmácsoknak, köszönöm, hogy itt maradtak még 20 percet és én azt javaslom, hogy ha, hogy a kérdéseket hallva és méltányolva azt, hogy a képviselők végig itt maradtak, nyilván felírtuk ezeket a kérdéseket, és írásban kérem, hogy válaszoljanak, ami egyébként gyakran előfordul sajnos, most a jelenlegi munkakörülményekre is tekintettel. Kérem, hogy válaszoljanak írásban, és megköszönjük őket, nekik már előre, hogy hogy ezeket a válaszokat írásban elküldik, ezeket köröztetni fogjuk a képviselők között, különösen a konkrét kérdésekre adott válaszokat. Köszönöm a tolmácsoknak még egyszer. Eh, azt gondolom, hogy ideje itt most ezt lezárni, mert eh, holnap újra folytatjuk a Libe munkáját, majd csütörtökön, és mindenkinek szép estét kívánok! Evening.